Der Präsident. Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufge... az ülést. Még egyszer üdvözlök mindenkit. A második szavazási forduló eredményeit fogom bejelenteni ezt mindjárt mutatjuk a képernyőn. És természetesen ezeket eh, ki is eh, fogjuk eh, nyomtatni, illetve a weboldalon is meg fogják találni, nem fogom felolvasni az egyes eredményeket. A második, tehát a módosító javaslatok a, a rasszizmus elleni tüntetésekről szóló állásfoglalással kapcsolatban. Kábrambrú bekezdés eredeti szöveg, mind a négy részt elfogadtuk. 42-es módosítójavaslatot elfogadtuk, 3-as módosítójavaslat elfogadtuk, 16-os módosítójavaslat elutasítva. 4 és 43-as elfogadtuk, 58-as módosítás elutasítva. T preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben. Itt nem kéne, hogy csörögjön a telefon, mondja az elnök. Nos, két részben. Mind a két részt elfogadtuk. A téprambulok kezdés után 9-es módosítás elutasítva, 59-es módosítás elfogadtuk, ezzel az U eredeti szöveg okafogyottá válik, ezt két részben kellett volna szavazni, 60-as módosítás elutasítottuk, 17-es elutasítva, 34 elutasítva, 5 elutasítva, 18-as elutasítva, 19-es módosítójavaslat szintén elutasítva. Következik a Kína Hongkongra vonatkozó nemzeti biztonsági törvényhozása, egyes bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 8-as módos javaslat elutasítva, 9-es elutasítva, 10-es elutasítva, 11 elutasítva, 12 elutasítva. 6-os, hatos bekezdés eredeti szöveg mindhárom részét elfogadtuk hatos mostás elutas, elutasítva, 13D e elutasítva, 12-es bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 13-as paragrafus e, eredeti szöveg elfogadtuk, 15-ös bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 22-es eredeti szöveg mindkét részét elfogadtuk, 1-es módosítást elutasítottuk, 2-es elutasítottuk, 3-as elutasítottuk, 5-ös elutasítottuk, 7-est elutasítottuk akkor következik a keleti partnerség, a 2020-as júniusi csúcstalálkozó előtt 1-től 9-ig blokkban szavaztunk, elutasítottuk, egyes bekezdés V pont eredeti szöveg elfogadtuk. Aztán következik a Schengeni térség a Covid után blokk szavazás 1-től 3-ig, 5-től 6-ig, 10-től 11-ig elutasítva hetes javaslat elutasítva, eredeti szöveg, hetes bekezdés mindkét részben, mindkét részt elfogadtuk. Nyolcas módosítás elutasítottuk, kilences módosító elutasítottuk, eredeti szöveg a 13-as bekezdés, mindkét részt elfogadtuk, 15-ös eh, bekezdés mindkét részt eh, elfogadtuk, 16-os bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 17-es bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, B preambulum bekezdés eredeti szöveg mindkét részt elfogadtuk, E preambulum bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, négyes javaslatot elutasítottuk. Most következik az a határon ingázók és a szezonális munkaerők védelme a COVID összefüggésében 3-as, 6-os, 10-es elutasítva, 14-es elutasítva, 12-es elfogadtuk, 15-öst elutasítottuk, 16-os elutasítottuk, 4-es bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. 4-es és 7-es módosítás elutasítva, 14-es bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 15-ös, 13-as módosítás elutasítva, 8-as módosítás elfogadva, e, ezzel a 19-es bekezdés két része okafogyott, 20-as bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. 23-as bekezdés egyes módosítás első rész elfogadtuk, második rész elutasítva. 11-es módosítás elfogadtuk, 2-es, 5-ös, 9-es módosítójavaslatok elfogadtuk, O preambulum bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. B preambulum bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. Ennyi a módosító javaslatokról a második fordulóban. A harmadik forduló következik, ez most kezdődik, 19 óráig tart, ugyanaz a szavazás ugyanaz a szavazási rend, mint eddig volt. Ezzel a harmadik fordulót megnyitom, 19 óráig lehet szavazni, és 21 óra 30-kor fogjuk bejelenteni az eredményeket, és ezzel az ülést perekeztem, felfüggesztem. Ah,